Üdvözlöm alelnök asszony, még egyszer, főképviselő asszony. Most pedig a főképviselő asszonynak a beszédét hallgatjuk meg a keleti partnerségi csúcsról, amely Varsóban kerül megrendezésre szeptember 29-en, 30-án. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szólhatok önökhöz még a keleti partnerségi csúcs előtt. Tisztelt képviselők tudják, hogy szeptember 29-30-án lesz Varsóban. Ez a ház mindig támogatta ezt a partnerséget, és ön elnök úr a parlament részéről beszélni fog az eseményem üdvözlöm, hogy személyesen is elkötelezte magát, és Stefán Fülének is köszönet jár, nagyon sok munkát végzett a keleti partnerséggel kapcsolatban. Minden módon támogatja ezt. Az, hogy a szomszédainkkal erősítsük a viszonyainkat, nagyon fontos. Már többször mondtam, mióta hivatalban vagyok, hogy ez az elsődleges prioritása az Európai Uniónak. Ez alapján ítélnek meg minket. Az elmúlt húsz évben drámai változások történtek a keleti szomszédainknál, de ennek ellenére nagyon fontos, hogy támogassuk őket a demokrácia és a piacgazdaság felé vezető úton. Természetesen ez nem csak az ő érdeküket szolgálja, hanem a miénket is, hiszen a saját biztonságunkat és jólétünket is garantálja. 2009 májusában indítottuk be a keleti partnerséget, ez egy keret, az EU politikai társulására hat országgal, Örményországgal, Azerbajcsánnal, Belorusszal, Grúziával, Moldáviával és Ukrajnával. Nagyon nagy lépéseket tettünk az elmúlt két évben, és erősítettük a kapcsolatainkat. Az idén le akarjuk zárni a társulási szerződéset Ukrajnával, beleértve az átfogó szabadkereskedelmi területről szóló tárgyalásokat, ezen kívül Moldáviával és Grúziával is meg akarjuk kezdeni az ilyen irányú tárgyalásokat. Közben a mobilitást is támogattuk, a vízum terveket Ukrajnával, Moldáviával, és az újrabefogadási egyezményeket aláírtuk Grúziával néhány hónappal ezelőtt. Megkezdjük a tárgyalásokat hasonló szerződésekről Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Belorussziával. Varsóban erről is lesz szó. A mi partnerségünk nem csak a kormányokat érinti, hanem a népeket köti össze. Én üdvözlöm ennek a parlamentnek az erőfeszítéseit, hogy a keleti partnerekkel létrehozta az Euronest parlamenti közösséget. A polgári társadalom nagyon nagy szerepet kap majd a Varsói csúcson, és itt is részt vesz majd Füle biztos úr. Az elmúlt két évben, elmúlt négy évben több mint 2000 diák és akadémikus látogatott el keletről az EU-ba. A keleti partnerség kölcsönös beszámoltathatóságon alapul, az emberi jogok, a szabadságjogok és a jogállamiság tiszteletén. Lengyelországban egyértelművé fogjuk tenni, hogy az Európai Unió az európai választást, az európai törekvéseket támogatja, de nekik el kell kötelezniük magukat a mély és fenntartható demokráciák mellett. Elnök úr, a partnereink különböző történelmi fázisban vannak, nekünk pedig feladatunk támogatni őket. Politikai és gazdasági integrációt illetően is. Korábban ebben a hónapban Ukrajnában egyértelmű üzenetet adtam át, mi szerint a demokratikus elvek, jogállamiság, az igazságos jogi eljárások alapját kell, hogy képezzék a jövőbeni kapcsolatainknak. Stefan Fülét és engem nagyon aggaszt Julia Timoshenko pere és kormánya tagjainak pere, és a választói rendszernek hez a korábbi választói rendszerhez való visszatérés. Az elmúlt hónapokban átadtam ezt az üzenetet, és ez alapfeltétele annak, hogy előre haladjunk. Egyértelmű, hogy az emberi jogok és demokrácia elnyomása Fehér Oroszországban elfogadhatatlan múlt decemberi választások óta. Szankciókat valósítottunk meg a rezsim ellen, és azt kértük, hogy a politikai foglyokat engedjék szabadon. Ugyanakkor a polgári társadalomnak Fehér Oroszországon segítséget nyújtottunk. A szomszédsági politikát újra tekintettük, és ennek most alapeleme, hogy jobban figyelemmel követjük, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a keleti partnerek több financiális támogatást kaphatnak, nagyobb politikai együttműködés, de csak akkor, hogyha elkötelezték magukat, ezt hívjuk a More for More többet többért stratégiáknak. Ennek az új szomszédsági politikának egy fontos eleme az, hogy most civil szervezeteknek is adunk támogatást, hiszen a civil társadalommal is építjük a kapcsolatokat. Megvannak az eszközeink, ezt hívjuk az új szomszédsági polgári társadalomnak, és az európai demokrácia támogatás segítségével is támogatjuk ezeket a változásokat. Köszönjük, hogy támogatnak minket és tanácsot adnak. De, elnök úr, a hegyi Karabach, nyeszteren túli, abháziai és dél-oszétiai helyzet, ezek a legaggasztóbbak. Mi azt várjuk a keleti partnerektől, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy békés megoldásokat találjanak, mint ahogy mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a konfliktusokat megoldjuk. Augusztusban az ajánlásomra a tanács kinevezte Philip Lefort, aki az EU külön megbízottja a Dél-Kaukázusban és a grúziai válságban ő, az ő feladata a konfliktus békés rendezése a nemzetközi jognak megfelelően, és hogy tartsa a kapcsolatot az érintettekkel. Természetesen hegyi Karabach mindig fontos marad, a Minszki csoport munkája, az ő munkájuk az, hogy közös megoldást találjanak. Elnök úr, megvan az akaratunk és a lehetőségünk arra, hogy a konfliktusokat megoldjuk és rendezzük a kérdéseket. Grúziában Például fölállítottunk egy monitorozó egységet, vagy a nyeszteren túli területeken. Mi biztosítottuk azt, hogy az 5 plusz 2-es formában újra megkezdték a hivatalos tárgyalásokat szeptember 22-én, és mi már alig várjuk ezeket a tárgyalásokat, hiszen ezek a jó akarat jel- jegyében folynak. Ezen kívül, elnök úr, mi azt várjuk a Varsói csústól, hogy újra élesse a keleti partnerséget, és hogy nagyon erős üzenetet küldjön a keleti partnereknek, hogy megfelelően kell lépniük ahhoz, hogy fejleszék a demokráciát és jogállamiságot valósítsanak meg. Köszönöm. Madam. Köszönöm szépen. Alelnök asszony. Elmar Brock képviselőtársam a néppárt részéről kap szót. Biztos úr, csodálkozom, hogy miért beszél főképviselő asszony itt arról, hogy ez nem közösségi politika. De hát erről talán majd később kell szót ejtenünk. Jó, Engedjék meg, hogy néhány megjegyzéssel éljek. Nagyon remélem, hogy a varsói csúcs az sikerrel lesz koronázva. Nagyon remélem, hogy mind a két partner számára ez siker lesz, és nagyon remélem, hogy a különböző országok különböző fejleményei ellenére, különösen ami az oroszországi fejleményeket illeti, sikerül majd nekünk egy multilaterális megközelítésmódot kialakítani, itt ugye szóltak például a hegyi Karabaknak a konfliktusáról. Itt össze kell kötni a keleti partnerség tagállamainak közös érdekeit, hiszen akkor majd sikerül egyszerűbben megoldani a konfliktus, hogyha közös érdek alapokra sikerül építeni. Úgy gondolom, hogy a keleti partnerség sokkal erősebben tudna építeni a közös politikai és gazdasági érdekekre, hogyha ilyen multilaterális megközelítés módot alkalmazunk. Mind a, politiku, mind a politikai, mind a gazdasági kérdésbe ezt kell célul kitűzni. Fontos, hogy például olyan országban, mint Fehér Oroszország, hangsúlyt helyezünk arra, hogy együtt dolgozunk a civil társadalommal, és amíg nincsen meg a Domain for Democracy, addig uh, úgy gondolom, hogy más eszközöket kell használni arra, hogy megkerülve az állami, aparatát, állami apparátus támogassuk a civil társadalmat. Eston asszony és Füle úr, engedjék meg, hogy további megjegyzésekkel éljek, amelyek a mai eseményekkel függenek össze. Azt hallottam, hogy Ukrajnának a főügyésze mai napon az ukrán az ukrán büntető törvénykönyvnek egy Stalin által elfogadott szakasza alapján Julia Timoshenko 7 év börtönt kért a bíróságtól, és 1,5 millió dolláros pénzbüntetés mellékbüntetésként. Azt is meg kell, hogy állapítsuk, hogy ez nem csak a Timoshenko esetet illeti, hanem 15-16 ellenzéki képviselőt is érinti eh, hasonló dimenziókban. Fontos, hogy tudjuk, hogy ha péntekig nem tisztázódik ez a helyzet, akkor az lesz a benyomása mindenkinek, hogy Janukovics eh, eh, akkor nem függ tudni, hogy Janukovics hogyan reagál erre. Úgy gondolom, hogy tehát péntekig itt például a tisztességes kereskedelem útján megfelelő eredményeket kell elérni. Ez áll az érdekünkben, de világosan le kell szögezni, hogy más országok is vannak, akiknek európai perspektívákban bizonyos minimális szabályokat be kell tartaniuk. Köszönöm képviselőtársam szavait. A Szocialista Demokratikus Frakció nevében Hannes Szoboda alának kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megbízott asszony a keleti partnerség fontosságának taglalását és Füle úr munkáját, mert nagyon komoly lépéseket nem csak a keleti partnerség érdekében, hanem az érintett államok demokratikus felődése érdekében is. szeretném leszögezni az elején, hogy a keleti partnerség nem egy Oroszország elleni szövetség, hanem a saját érdekükben, a saját döntésük alapján működnek együtt velünk ezek az országok, Európával, az Európai Unióval és Oroszországgal is együttműködve. Tehát nem egy vagy és vagy kérdés ez. Ukrajna számunkra rendkívül fontos partner, és a lengyel elnökség nek nagyon sok sikert kívánok ez a konferenciához, mert hogy szükségszerű Ukrajnával együttműködnünk, ugyanakkor világosan el kell mondanom, hogy az ukrán lakosság joggal kéri, a, a, kérdezi azt, hogy hogyan jött létre az oroszokkal a gáz árról szóló megállapodás. Tehát Oroszország most korábban támadta, hogy most meg védi. Az az ár, amelyet megtárgyaltak akkor, az ukrán lakosság számára nem volt éppen kedvező ár, hanem hát negatív fényben lehet ábrázolni. Ugyanakkor a frakcióm álláspontja az, hogy ezeket a kérdéseket politikai vita révén kell rendezni, és nem a büntető bíróság révén. Ezt az ukrán kormánynak és az elnöknek is világosan ki kell fejteni. Meg kell találják a kiutat ebből a helyzetből, amelybe keveredtek. Timoshenko elítélése, a, ugye Stalin akkor már halott volt, amikor az a jogszabály született, amelyre Brokkur hivatkozott, 57-et mondtál, akkor már Stalin nem élt, de mindegy, élt Stalin vagy nem élt, akkor egy 57-es jogszabály alapján nem elfogadható az, hogy politikai célokat büntető bíróság révén igyekeznek elérni. Tehát a bizottság, a főmegbízott, a parlament és minden európai intézmény világosá kell tegye, hogy Ukrajnát minél közelebb szeretnénk hozni az Európai Unióhoz, ám egy olyan demokratikus Ukrajnára van szükség ehhez, amely politikai célokat politikai eszközökkel valósít meg, és nem haladhat tovább azon az úton, amelyet a büntetőbíróság alkalmazásával lépett meg. Kösz, köszönöm szépen. Igaza van. Füle úr, köszönjük, hogy itt van velünk hiszen a közvetlen szomszédainkról beszélünk. Zsebrandi úr, a liberálisok és demokraták. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, főképviselőasszony. Kettőn áll a vására, hogy mondjuk. Így aztán, amikor a partnereinkről beszélünk közel-keleten és Észak-Afrikában, ezek a partnerek is ugyanazon a tánc parketten táncolnak velünk, ugyanarra a dallamra. Amikor Kelet-Európáról beszélünk, akkor gyakran nagyon távolinak látjuk őket. Például nagyon sok tagállamunk van, amely nem hajlandó egyáltalán segíteni a keleti partnereknek. Ez nagyon rövid látóálláspont, mert igenis érdekünk, hogy stabil szomszédságot alakítsunk ki. Füle, biztos úr és Esten asszony, én arra szeretném kérni a tagállamokat, hogy a politikai dialógust valóban els, ö, támogassuk. Mi ne diktáljuk a tempót, hanem valóban partnerként vegyünk részt ezekben a tárgyalásokban. Azerbajdzsán, Fehér Oroszország, amikor hallok ezekről a dolgokról, akkor nagyon aggaszt ez engem. Rá kell vennünk őket, hogy velünk együtt táncoljanak, és elkötelezettséggel ki kell nyújtani a kezünket a keleti partnerek felé. Nyilvánvalóan ennek vannak előfeltételei, hiszen ha nem tartjuk be szabályokat, akkor a táncparketten sem működik a dolog. Amikor Azerbajcsáról és a többi országról van szó, akkor fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat, amíg pedig azért, mert Törökország is belép a táncba Oroszországgal együtt. 14 nappal ezelőtt is Strasbourgban láttuk, hogy az öt keleti partnerségi országgal hogyan tudunk együtt táncolni. És nem láttuk annak jelét, hogy valóban együtt tudnánk működni, de annak ellenére hiszek ebben a folyamatban, és ösztönzésre van szükségünk. Köszönöm szépen. Elnök. És aztán a képviselőtársa a konzervatív reformfrakció révén. Elnök úr, főmegbizott asszony, az EU szeme nyilvánvalóan az ilyen szomszédság politika déli vetületére szegeződik, ez érthető, de közben nem szabad megfeledkeznünk a keleti partneri viszony fontosságáról, és a érintett hat állam támogatásáról. Ukrajna nagyon nehéz szakaszon megy át, romlik a helyzet, a demokratikus struktúrák és a jogállamiság sérülnek a szemünk előtt. Látjuk, hogy Julia Timosenko perében ez hogyan alakul, és éppen most akarnak aláírni egy együttműködési megállapodás az EU-val. Oroszország továbbra is Lukashenko diktátor kezében van, és a kaukázusi térség és aggasztó Grúziát továbbra is megszállja részben, Olaszország és a hegyi Karabak körül pedig Örményország és Azerbajdzsán folytonosan ütközik. Az Euronest általános ülésén, amelyen két héten én is részt vettem, az EU tagság a hat ország előtti perspektívája, beleértve a három kaukázusi köztársaságot is, és a hegyi karabak földi vita meg le, lebénítja a, a Euronest működését. Nem tesz ez jót az együttműködésnek. Remélem, hogy a Varsói csúcs nem akad el ugyanilyen módon szeptember 29-én, és az EU elsősorban a pragmatikus alapokon köz, a vizumkönnyítésre és a kereskedelem liberalizációra összpontosít, és nem például a fegyi karabak ügyére, amely elakaszthatja a tárgyalásokat. Uh, Köszönöm, kollégák. Karkolevics úr, elnézést most vettem észre, hogy itt van. Üdvözöljük a lengyel soros elnökség nevé, ö, részéről. Most pedig Werner Schulz kolléga a zöldek nevében. Herr Präsident, meine Damen Elnök úr, hölgyeim és uraim, az újonnan létrejött alapelv, more für more, többet többért, ezt a keleti partnerség keretében a civil társadalom támogatására kell használni. A civil társadalom fóruma ugyanis rendkívüli munkát végez, ez az a terület, ahol akár még a fehér orosz ellenzékes kapcsolatot tudunk felvenni, és együtt tudunk működni. Éppen ezért Lady Ashton és Füle biztos az a kérésem önökhöz, hogy támogassák azt, hogy ez a fórum, ez egy titkársága rendelkezzen Brüsszelben, erősödjön a munkája. Jelen esetben, vagy jelen pillanatban még mindent tiszteletbeli tagok végeznek, ez azonban az érdemi munkát nem segíti elő. Hogy mennyire fontos ez, a munka, ezt a Euronesznek a parlamenti közgyűlésén mutatkozó viták is megmutatták. Megmutatták, hogy a regionális konfliktusok azok együttműködést nem segítik elő, tehát a keleti partnerségben a civil társadalomnak fontos szerep kell, hogy jusson, különösen ami Transnistriát illeti, ahol tehát egy eszeren túli területeket, ahol az EU csak megfigyelőként van jelen, és nem rendelkezik közvetítő erővel. Nagyon remélem, hogy a Varsói csúcs találkozón nyomatékkal eh, föl fognak lépni a fehér oroszországi politikai foglyok rehabilitációja érdekében, és minden egyéb kérdésnek a tárgyalását ettől teszik függővé, és Oroszországot is bevonják a probléma megoldásába. Köszönjük szépen, képviselő úr! Jó estét kívánok, uraim és hölgyeim! Most pedig átadom a szót az egységes európai baloldal képviselőjének, Mastalka képviselő úrnak egy percre. pane předsedající. Kolegyně a kolego... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Én úgy gondolom, hogy támogatnunk kell mindent, amely a békés kapcsolatokat elősegíti Európában. Nem hiszem, hogy a keleti partnerség teljesen átlátható lenne, de hiszek abban, hogy a csúcs az Európai Uniós egységet erősíteni fogja, és nem fogja elizolálni Oroszországot. Én nagyon örülnék annak, hogyha az EU-nak a képviselői mindent megtennének annak érdekében, hogy egységessé tegyék Európát ezen kívül. Mi azt szeretnénk látni, hogy megoldjuk a problémákat, mint például a hegyi karabahi problémát. Nagyra tartanám, hogyha az EU inkább meghallgatna minket, és nem tanácsot osztogatna. Képviselő úr, most pedig a Szabadság és Demokrácia frakció nevében Imrás képviselő úré a szó. Egy perc. Gemes, panie pirmininkė, kollégos. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársak! A Varsói küszöbön álló csúcs nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy egyrészt felmérjük, milyen előrelépések történtek eddig, illetve hogy finomítsuk a stratégiai partnerség irányelveit. Külön figyelmet kell szentelnünk az atombiztonságnak ezen a csúcson. Először is a, az új atomerőművek biztonságával, amelyek az EU szomszédságában épültek és épülnek. Az orosz és fehér orosz tervek, melyek a, a, az EU keleti határai mellett épülő atomerőművekben öltenek testet, nem csak a keleti tagállamok biztonságát és környezetvédelmét fenyegetik, hanem az egész EU-ét. Ezen túl a vízum könnyítésen is tovább kell dolgozni, Ukrajnával és Moldáviával kapcsolatban, és a szabadkereső megállapodások felé kell törekednünk. Egyetértek Brock és Svoboda képviselőtársaimmal, akik rámutattak, mennyire fontos, hogy Timosenko perben megoldás szülessen. A keleti partnerség rendkívül fontos Litvánia szempontjából. Hazám a litván elnökség során elsődleges figyelmet szentem ennek a kérdésnek, és a megbékélést kell erősítenünk a térségben. Reméljük, hogy a litván elnökségben is folytatjuk ezt. Nem utolsó sorban Mölcer képviselő úré a szó egy percre a függetlenek nevében. Danke, Herr Präsident. Unserem... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A volt hat szovjet tagságság reformjainak, gazdaság és politikai reformjainak segítése Oroszországnak nincs éppen ínyére, ezt tudjuk. A keleti partnerségben szereplő a országok pedig EU tagság perspektívával bírnak. Az Ukrajnával kötendő megállapodás részben attól függ, hogy Himosenko mondja, legalább részben, vagy többé-kevésbé méltányos tárgyalásban lesz -e része. És azt is tudjuk, hogy Fehérországgal eléggé befagytak a kapcsolatok. Az EU perspektívája önmagában nem elég a demokrácia, emberi jogok és a belső béke biztosítására. Jól mutatja Törökország példája, és az, hogy az EU tagság kilátása nem osztja, nem oldja meg ezt a problémát önmagában, Lukasenko Fehérországában sem. A legfrissebb, legfrissebb bejelentés, hogy ö, ö, szabadon bocsátják a politikai foglyokat Fehérországban, hatalmas pénzügyi támogatásokat feltételében született meg. Tehát Lukasenko ugyanakkor elutasítja a demokratikus fejlődés útját. A többi bejegyzett felszólaló következik sorrendben elsőként hökmark képviselő úr másfél perc áll rendelkezésre. elnök úr a varsói csúcs erős támogatást kell hogy adjon a keleti partnerség prioritásainak fontos lehetőség arra, hogy befolyásoljuk a fejleményeket ezekben az országokban. Mert ezekben az országokban egyensúlyoznak két különböző irányba. Vagy autoritár struktúrák felé, vagy demokrácia nyílt társadalom felé. Ez most folyik, éppen most. És az a lehetőség, amit ma elvesztünk, ez nagyon nehéz lesz visszakapni a jövőben. Véleményem szerint nagyon fontos leszögezni, hogy ez Európáról szól, a demokráciáról és a jogállamiságról. Ukrajna nagyon jó példa erre. Az, hogy mi történik Júlia Timosenkoval. Két lehetőség van, vagy alássák a jogállamiságot, vagy az emberi jogok támogatását és a nyitott társadalmat támogatják. Véleményem szerint alapvető fontosságú az, hogy az Európai Unió minden eszközét bevesse annak érdekében, hogy ezt elérjük. Mi vagyunk a legnagyobb gazdaság, vannak ösztöndíjaink, vízum, liberalizáció, ezeket lehetne párosítani előfeltételekkel, erős üzenettel, hogy ha szorosabb együttműködést akarnak, teljesíteniük kell. Azt hiszem, hogy a csúcson arra kellene koncentrálnunk, hogy konkrét lépéseket tegyünk, hogy elfogadhatóvá tegyük ezt az utat. Köszönöm. Civics képviselő úr, a szó másfél percre. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, Biztos asszony, biztos úr. A keleti partnerség kiállta az időpróbáját. Érdemes azt is mérlegelnünk, hogy milyen komoly munkát végeztünk eddig is. Köszönet a biztos úrnak a vonatkozó nyilatkozatáért, és jó mutatja mindez, hogy jó irányba haladunk a keleti partnerség további telében. Ugyanakkor differenciált politikákra kell alapozni, ezt a partneri viszonyt, Moldávia, Azerbajdzsán kapcsán is elmondható ez. A többért többet elv kell érvényesüljön, illetve a kevesebbért kevesebb elv is kell, hogy érvényesüljön. Az emberi jogok, a demokrácia értékeit kell támogassuk, és erre kell alapozzuk jövőbeli kapcsolatainkat ezekkel az államokkal. Meg kell gyökeresztetni ezeket az értékeket ezekben a társadalmakban. Varsó megérdemelte, hogy hazája legyen, hogy, hogy otthont adjon ennek a konferenciának, hiszen Stockholm és Varsó volt az a két főváros, amelyben a legerő teljesebben hangsúlyozták a keleti partnerség fontosságát. Számunkra lengyeleknek ez rendkívül fontos, ezt talán megértik. Ukrajna rendkívül fontos partnerünk, jól tudjuk, jól látjuk, hogy a bíróságok mennyire rosszul működnek Ukrajnában. Nem szabad azonban összekevernünk a stratégiai és a taktikai szempontokat a vízumkönnyítések ügye is fontos, hogy közelebb hozzuk az embereket magunkhoz, hogy szabad utazhassanak az ukrán állampolgárok az Európai Unióba. Az uniós ö, tagság nagyon komoly motiváció ezen országok számára. Tartsák be az időt, kedves kollégák! A következő hozzászóló Jatenmáki képviselőasszony egy perc erejéig. Köszönöm szépen, A polgári társadalom és a pluralisztikus politikai kultúra alapvető fontosságú minden nemzetállam számára. Ezért üdvözlöm egy olyan polgári társadalom elképzelését, amelyhez társul egy európai eszköz. Ezt az eszközt tavaly májusban vezették be. Az elképzelés azonban nem egyértelmű számomra. Így aztán Ashton fő megbízott asszony. Megkérdezném önt, hogy ezt az eszközt, a polgári társadalmi eszközt hogyan kívánják fejleszteni, mi a szerepe a szomszédsági politikában, és hogyan kapcsolódik az európai demokrácia támogató intézkedésekhez. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kaminski képviselő úr, a szó egy percre. Pani przewodniczący, e, pani... Köszönöm, elnök úr a szót. Főmegbizott asszony, biztos úr. Először is hadd köszönjem meg a Grúziát támogató szavakat, a Varsói csúcsa kapcsolatban hangzott ezzel ebben a házban. Szeretném kinyilvánítani, hogy Grúzia terület integritása eh, nagyon fontos, és a nyugat szempontjából is a hitelesség, a méltóság eh, függ ezen. Része legyen ez a mai vitának. Én ugyanakkor Janukovics elnöknek nem vagyok nagy híve, ám azért nem lehet összevetni a mai ukrajnai helyzetet a sztalinista időkkel, ahogy ez elhangzott e házban. Ez összevetés nem éppen helyén való, különösen azok részéről nem, akik szemet hunynak az oroszországi emberjogsértések felett. Ha az Európai Parlament kifejezi az ukrajnai emberjog, felett, emberjog érvényesülése feletti aggodalmát, és joggal teszi ezt, akkor azt is kérhetjük az Európai Parlamentben ülő frakcióktól és politikai pártoktól, hogy éppen érdeklődéssel forduljanak az emberi jogok érvényesülése irányába az Orosz Föderációban ahol pártokat tiltanak be, ahol kizárnak a parlamenti választásokból pártokat, és, és ahol ott az ukrán parlamentben a képviselőknek ellenzéki. a áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr! A keleti partnerség nagyon fontos politikai dimenzió az Európai Unió számára, Jelenleg nagyon sok aggodalomra okot adó esemény történt. Fehér Oroszországgal nehéz a párbeszéd. Ukrajnában Timosenko esete mutatja azt, hogy az emberi jogok helyzetén visszalépés történt. Grúziában és Azerbajdzsánban vannak katonailag elfoglalt területek, a feszültség pedig egyre jobban növekszik, a fegyveres konfliktus veszélye fenyeget. Nem akarjuk elveszíteni a keleti partnerségbe vetett reményünket, de felhívjuk a hat partnerországot, hogy vállalják felelősségüket a demokratikus alapvető szabályok betartása és a területi konfliktusok megoldása vonatkozásában. Hegyi Karabakra és Grúziára utalok, hiszen Európa nem fogadhatja el, hogy a nemzetközi jogot megsértik, amely a területi sérthetetlenséget garantálja, ahogyan ezt a parlament már kérte a dél-kaukázusról kapcsolatos állásfoglalásában is. És nem tagadhatjuk meg saját alapvető elveinket az emberi jogokat illetően. Éppen most pedig Stojanov képviselő úré a szó. Egy percre. Благодаря, господин председателю. На първо място по въпроса с източното партньорство... Elnök úr, először is szeretném felhívni az önök figyelmét a kaukázusra. Nagyon fontos, hogy ezt a régiót egységesen lássuk, hiszen ma ez a régió két országcsoportra oszlik, osztották fel. Jelenleg Grúzia és Azerbajdzsán cseleket szőnek Törökországgal annak érdekében, hogy elszigeteljék a harmadik országot, Örményországot. Ez elfogadhatatlan, és az Európai Uniónak tiltakozni kell nem szabad elfogadni ezt a külső akciót, amely minden tönkre akar tenni, amit a keleti partnerség el akar érni. Második dolog, ami Ukrajnát életi, és a Timosenko Júlia ügyét. Igen, Timosenko asszonynak joga van egy szabad, rendes tárgyaláshoz, és ugye túl sokáig tartják már fogvan egy, fogva. Az ukrán embereknek joguk van ahhoz, hogy ne sértsék meg érdekeiket. Ha Timosenko asszony megsértette az ukrán embereket, érdekeit, felelősségek van itt. Lője Szárius Volszki képviselő úr President. Köszönöm, elnök úr. Ha összevetem ezt a termet a keletről, illetve a délről szóló vita kapcsán, akkor kevésbé optimista vagyok, és nem tudok optimista lenni, mint az előttem szólók. Egyetértek eh, Füle asszony és eh, Füle eh, biztos úr és Eston asszony politikájával, a nyilatkozatokkal, de aggódom amiatt, hogy mennyire fognak tudni teljesíteni. Ne rejtsük vék, alá azt, hogy nagyon nehéz kontextusban vagyunk. Negatív dinamizmusokat élünk, meg negatív folyamatokat a válságnak köszönhetően a déli részeken. Az Euronest sem volt sikeres és a keleti térségben is negatív elmozdulás történt a demokrácia hiánya miatt. Ha megnézzük azt, hogy mi van előttünk az, az, az asztalon, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez megfelelő váltó lesz-e a keleti politika kapcsán. A déli részen történt események megleptek bennünket, és nem szeretnénk, ha ugyanezt történne keleten is. Jó választ kell találnunk hogy Minskben, Jerevánban vagy Bakuban eh, történnek -e események, fel kell készülnünk. Nem eh, szabad megfelelkezünk Fehér Oroszországról sem. sem. Eston asszony egyetérte ön azzal, hogy Janukovics kettős szerepet eh, játszik, európai célokat tűz a zászlajára, másrészt azonban Timosenko esete kapcsán kettős mércét használ. Ő megveszteget bennünket, zsarol bennünket, és hogyha Oroszországot is megpróbálta zsarolni, akkor az Európai Unióval is ugyanezt teszi. A lengyel elnökség végére eh, kell, hogy befejezzük eh, a tárgyalásokat, és eh, meg kell gondolnunk, hogy mit tegyünk. Most Nin képviselő úré a szó másfél percre. Köszönöm szépen, Elnök úr, tisztelt főképviselőasszony, kedves kollégák! Nem szabad túl sokat várnunk ettől a csúcstalálkozótól, és be kell vallanunk, hogy 2009 óta, amikor a keleti partnerségi csúcstalálkozót elindított, találkoz elindította ezt a kezdeményezést, sok mindent elértünk. Nem sok idő telt el, ugyanakkor egy olyan politikát tudtunk kialakítani, amely eredményeket mutat fel. Nem szabad annyira pessimistának lenni a folyamat dinamizmusa miatt. Saját szememmel láttam, hogy egyre több ember a keleti országokból, a keleti partnerségi országokból úgy látják, hogy az ő jövőjük köztünk van, az ő helyük köztünk van. Ugyanúgy kell, úgy szeretnének dolgozni, hogy mi, több átláthatósággal, több felelősséggel, és ez olyas valami, amit bátorítanunk kell. Azt hiszem, hogy az idei májusi felülvizsgálata a keleti szomszédsági politikának a bizottság részéről nagyon sok új lendületet adott a keleti partnerségi politikának. És azt kell mondanunk, hogy eredményeket akkor tudunk csak elérni, ha jobban koordináljuk a tevékenységünket, és ha támogatjuk egymás kezdeményezéseit, a tanács, a bizottság, a parlament, a tagállamok. Segítsük egymást. Mire is van szükségünk? Délnek és keletnek ugyanakkor figyelmet kell tulajdonítanunk. Mindenki ezt kéri tőlünk. Közös célokat kell kitűzni, a vízummentességet kellene elérni, ez nagyon fontos az emberek, az állampolgárok számára. Több programot kell megnyitni a partnereink előtt, kiváltképpen a tudomány és az oktatás területén. A társulási megállapodás Ukrajnával, ez olyas valami, ami példaértékű lehetne a többi ország számára. És azt kell mondjam, hogy a BTK stalinista időből származik, csak arra mutat, hogy mennyire nagyon is szükség van a reformokra. Timosenko azon sem tudta megváltoztatni a BTK-t, amikor pedig lett volna lehetősége. Be az időt, kedves kollégák! Most blue card, please. Does, does Mr. Fagenin agree? Egyetért Vigenyin úr? Egyetért, uram? Egyetért a kék kártyával? Köszönöm szépen. Egy kérdést intéznék önhöz, Vigenyin úr. Méghozzá Szarius Volszki úrra reagálnék. Mit gondol, az Euronesznek az az ajánlata eléggé vonzó volt a keleti partnerek számára? Mi az ön tapasztalata? Ön és az ön országbeli kollégák szerint esetleg változtatni kellene ezen a kínálaton? Köszönöm szépen a kérdést. Nem volt lehetőségem ebben a rövid időben az Euronestről szólni. Igaz az, hogy nem tudtuk elérni nem tudtuk elfogadni a jelentést, és ez egy kis konfliktus miatt alakult ki, apróságok miatt, mert egy pici részről van szó, a sok témából egy pici téma volt problémás. Ez olyas valami, amelyet figyelembe veszünk a jövőbeli ülések szempontjából, de az a tapasztalatom, hogy mind az öt ország érdeklődés mutat az iránt, hogy folytassuk ezt az együttműködést az Euronesben, ez egy élénk struktúra, Mindenki nagyon örül annak a lehetőségnek, hogy velünk együtt dolgozhat, és sok mindent megtesznek a jövőben is azért, hogy ezt folytassuk. Ezt az üzenetet kaptam, amikor legutóbb jártam Örményországban és Azerbajdzsánban, méghozzá az Euronest első plenáris ülését követően két héttel ezelőtt. Michel úr, letelt már duplán az ideje. uh, uh, uh Piotr Michel az Euronest parlamenti dimenziója. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a keleti partnerség a prioritások közé tartozik, és a lengyel elnökség prioritásai között is szerepel. csúcsnálkozó végső dokumentumában fontos, hogy konkrét nyilatkozatok, kijelentések szerepeljenek, külön, különösen ami a vízummentességet illeti, a vízummentes közlekedést, a vízumok megszüntetését, és komolyan mérlegelni kell azt, hogy az Európai Unió keleti régiói plusz finanszírozást is kaphatnak, például a Lublini kormány Lengyelországban. A partnerségi politikában bizonyos hasonlóságokat fedezhetünk fel, ami a keleti keret, illetve a déli keretet és a keleti keretet illeti. Ukrajnában a politikai problémák nem vethetnek a keleti partnerségre árnyékot. Nem szeretnénk azt, hogyha az arab tavasz megismétlődne. hogyha nem nyújtunk elegendő támogatást, hiányzik a pénz, akkor nem tud tovább fejlődni a keleti partnerség. Eurodeputát Unguriano eh, are un minut și jumate. Vă dau cuvântul. Unguriano eh, úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A Varsói csúcs találkozó a keleti partnerség illetve a keleti partnereink Európai Unió aspirációit eh, is ki fogja emelni, de elegendő ez vagy figyelembe kell vennünk a politikai valóságot a keleti határokon, és amikor Timosenkot a tárgyaláson kezelik, akkor igazából arról van ez szó, hogy a, mint annak idején a cárok, Medvegyev is pótolható. Az egész fenyegeti Eh, ez a folyamat, és nem elég meggyőzőek az üzenetek. Szinte tabunak eh, bizonyulnak bizonyos témák. A víza liberalizáció nagyon lassan halad előre, és frusztrációt eh, keltettek a déli események a keleti részen is. A Nabokó projekt kevésbé látható, mint korábban volt. Az Európai Unió mediációs kapacitásai nem elégségesek. Egy befagyasztott konfliktusról van szó. Összegezni szeretném mondandómat, mert hát a keleti fronton nincs sok új a nap alatt, hiányzik a politikai akarat, és ez nem támogatja partnereinket a demokratikus reformokban. Ez stratégia és energiaválságot is okozhat, amely meg többszörözi a gazdasági válságot. A keleti dimenzió, a mi politikáink keleti dimenziója nagyon fontos. Köszönöm. Sajnálom, folytatnunk kell. Flasikova asszony a következő hozzászóló. Flasikova ön, asszony önné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, biztos urak, tisztelt főképviselőasszony. Érthető, hogy az elmúlt időben sokkal többet foglalkozunk az Európai Unió eh, déli határaival és nem a keleti határokkal, de ne feledkezzünk el a keleti partnereinkről sem. A 2004-es bővítés követően egy új szomszédság alakult ki, a kölcsönös együttműködés, kölcsönös előnyöket biztosít az EU és a keleti szomszédok számára, a valsói találkozót ki kellene használni. Nagyon sok megfigyelőt 2011-et kulcsfontosságú évnek tekinti. Nagyon fontos a jövő szempontjából. Az egyik kulcsfontosságú terület a pénzügyek. Annak ellenére, hogy 2008 és 2013 között három negyedten nő nek a pénzügyi forrásaink a többi alapot a jövőbeli pénzügyi tervekkel majd beépíteni. Ez egy nagy kihívás a lengyel elnökség számára, mindenki számára. A diplomáciai szempontból nagyon fontos, hogy célozzuk meg Oroszországot. Nézzük meg, hogy milyen szerepe van. A hat volt tagközösségről van szó. Oroszország nem része ennek a szomszédsági struktúrának, de Oroszország nem szabad, hogy ezt a folyamatot vele szemben történő ellenséges tevékenységnek tekintse. Engedje meg, hogy kiemeljem azt, hogy az ilyen fajta kezdeményezés nem szabad, hogy a 2013-as lehetőséget elszalassza, és ezt a kezdeményezést rendszeresen, hosszú távon kell képíteni minden tagállam részvételével. Ben, most pedig Migászki képviselő úr a szó egy percre. Pani Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Emlékszem, a 90-es években Lengyelország perspektívája azt illetve, hogy a NATO-hoz, illetve az EU-hoz fog majd tartozni. Nagyon sokat segített nekünk a demokratikus standardok megőrzésében, és néppárti kollégáink itt bizonyos standardeket akarnak bevezetni. Tennünk kell valamit az emberi jogok érdekében ebben a régióban, Biztos asszony, ez egy felhívás volt önhöz. Egy ünnep kell, hogy legyen ez a csúcs találkozó Varsóban, ahogyan Siviec úr mondta. Világos tagsági perspektívát kell nyújtanunk ezeknek az országoknak. Segítenünk kell geopolitikai helyzetük alakításában, az emberi jogok tiszteletben tartásában, Nos, biztos asszony, főképviselő asszony, azt kérjük öntől, hogy Varsóban világos integrációs jelzést adjon. Szóló képviselő úr, másfél percben. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm. Nagyon fontos a kelet-európai partnerek számára is. Ami az Európai Unióhoz való közeledést illeti, nagyon fontos, hogy a szomszédos országok jogállamisága növekedjen. Többet többért, hát ez a megfelelő megközelítés. Ennek a hátulütője azonban az, hogy kevesebbért kevesebb jár. Ami orosz, uh, Ukránát illeti, remélem, hogy Janukovics úr a három intézmény egyetemű szavait meg fogja érteni. Um, Stefan, Fü- Stefan Füle, uh, Brock uh, kolléga és még egy kolléga fogalmazta meg jártán. Úgy tűnik, hogy nem sikerült még mindent megtenni, ami uh, Timoshenko és mások elleni politikai pereket illeti, azért van még tenni. Ami jogalmiságot illeti demokráciát, Ukrajnát, ez alapján kell majd értékelni. Nem szabad megengedni azt, hogy az egységes ellenzék a diktatúra helyreállítása elleni bizottságban lépjen fel ez ellen. Közös európai jövőt kíván ez az ország, tehát megfelelően kell reagálni. Egyetértek Kaminski kollégával, aki az emberi jogi helyzettel kapcsolatban fogalmazott meg kritikát Oroszországgal szemben, a választásokat említette, azt hiszem, hogy nem érdemes választási megfigyelőt odaküldeni, mert világos már ma, hogy nem lesznek demokratikus választások Oroszországban. Ukrajnával szemben nem ugyanezt mondjuk, Ukrajnával, tehát igazából, hogyha Ukrajnát bíráljuk, akkor Oroszországot is bírálni kell. Köszönöm szépen. Uh, uh, you wish to Válaszolni kíván felvetése? Migánszki kolléga. Ja się przyznam szczerze, że nie zrozumiałem ostatniego e, e, zdania. Köszönöm szépen, el kell mondanom, hogy az utolsó mondatot nem értettem. Ön nem akarja, hogy mi delegációt, megfigyelő delegációt küldjünk azokba az országokba, ahol az a gyanú áll fenn, hogy... Rozumiem, że oni spełniają swoją rolę, żeby przestrzegać i informować... Hogy a választásokat meghamisítják a megfigyelők az esetleges szabálytalanságokról tájékoztatnának, tehát Oroszországba megfigyelőket kell küldenünk, mivel az adja már fenn, hogy meghamisítják a választásokat. Ha valaki fő megfigyelő, választási megfigyelő Tunéziában, akkor is továbbra is választási missziókat, megfigyelő missziókat kell küldeni, mégpedig olyan területekre, ahol remény van arra, hogy demokratikus eredményhez vezethetnek ezek a választások. És az az aggályom, hogy Oroszországban sajnos az elmúlt események tükrében már most látható az, hogy ott ez a folyamat nem fog demokratikus választási folyamathoz vezetni hiszen nem engedték meg, hogy választáson induljon az összes párt, a média és a teljes apparátus sem alkalmas arra, hogy abból indulhatnánk ki, hogy Oroszországban olyan duma választások lesznek, amit demokratikusként jellemezhetnénk, és a legutóbbi alkalommal sem utaztunk oda egyébként. Most pedig Paskó kollégának adom meg a szót. A keleti partnerség az volt a válasz, az a válasz volt, amikor a, az orosz földgáz csapok elzárását és a grúziai konfliktus követően kiváltunk reagálni. Kézzelfogható eredmény, hogy ezek az országok közelebb kerülnek az EU-hoz. Az, hogy ezek volt szovjet tag köztársaságok, ugye hát ez azt jelenti, hogy nem szabad kifelejteni az egyenletből Oroszországot. Bonyolódik a helyzet. A jelenlegi EU problémák, amelyeket a világválság kialakított, ha megnézzük az észak-afrikai jelenségeket, eseményeket, ez tovább bonyolítja a helyzetet. Oroszország remélhetőleg nem él vissza ezen nehézségekből adódó állítólagos előnyökkel vagy helyzettel, ami a társulási megállapodást illeti. Ezeket végre kell hajtani. Nem lesz utolsó percben bevezethető politikai választás vagy változás. Köszönjük szépen a pontosságát is. Bielán képviselő úr következik, egy perc áll rendelkezésére. panie przewodniczący! szczyt partnerstwa wschodniego to z całą pewnością. köszönöm szépen elnök úr! a keleti partnerségi csúcs lengyelország számára bizonyosan a legnagyobb esemény a külkapcsolatokat illetően. Az áró nyilatkozat jó dokumentum lehet, a Brüsszel és a keleti partnerek közötti együttműködést illetően Európában válság van, amely a keleti kapcsolatokra is kihat. Ezért egyre többen érdeklődnek a keleti politika iránt. A további bővítés ebbe az irányba vezet, ezt tudjuk, ezért jó alapokat kell kialakítanunk ennek érdekében. Lehetséges az év végéig társulási megállapodást kötni Ukrajnával, valamint a szabadkereskedelmi övezetet kialakítani, ez az EU gazdaságát segíteni. A tagsági perspektíva Grúzia és Moldova vonatkozásában szintén jó lépés az Európa bajnokság itt van előttünk a következő évben. Ukrajna és Lengyelország szervezi ezt közösen, ez szintén fontos jelzés lesz. A szabadságra kell gondolnunk Fehéroroszországban ahol politikai okokból továbbra is üldöznek embereket. Az európai államoknak itt döntő álláspontot kell elfoglalniuk. Köszönjük szépen Ibrigics képviselő asszonyi a szó másfél percre. Köszönöm, elnök úr. keleti partnerségbeli partnereink eh, választót előtt állnak, a fejlődés és demokrácia az egyik oldalon, a másik eh, pedig a stagnáció. A civil társadalom, a civil szervezetek, a sajtó, szabadság nagyon fontosak, de hogyha a békét és a stabilitást nem garantáljuk, akkor nem tudunk eh, új utakat felmutatni. A hegyi Karabachot több kolléga megemlítette, és a felszültség, amit megéltünk tavasszal, ezek szerencsére nem növekedtek, és nem lett ebből rosszabb dolog. Eston asszony ön és füle biztos szintén ellenőrzésük alatt tudták tartani a helyzetet, de az, hogy jelenleg nincsenek nagyobb problémák, nem jelenti azt, hogy ölbetett kézzel pihenhetünk. Azt gondolom, hogy Esten asszony jó lenne, hogyha rendszeresen beszámolna arról, hogy mi történik akkor, hogyha befagyasztódnak a konfliktusok. És ezeket a konfliktusokat ugyanolyan módon kell kezetni. Ez nem csak a hegyi Karabakra vonatkozik, hanem dél e, és a nyeszteren túli területekre is. Az Európai Uniónak ugyanazt a megközelítést kell alkalmaznia, és e, a konfliktusok e, forrásait ugyanúgy kell kezelnie. Amit elfogadunk az egyik fél esetében, a másik félnél ugyanazt kell alkalmazni. Köszönöm. Képviselő úrnak adom át a szót egy President, Partnership... Elnök úr, a keleti partnerség nagyon sok lehetőséget mutat fel a gyümölcsöző együttműködéshez az Európai Uniós partnerei között, de a legnagyobb hozzáadott érték a multilaterális dimenzióban rejlik. Éppen ezért nagyon fontos fenntartani az egyensúlyt az összes keleti partnerrel, és nem szabad bizonyos országokra összpontosítani kizárólag, hanem a teljes térséget egységként kell kezelni. A regionális együttműködés kulcsfontosságú, de nagyon fontos, hogy a közlekedési folyosók és az energia folyosókat is fejlesszük. Ezek nem csak hogy nélkülözhetetlenek az Európai Unió számára, hanem az Európai Unióval folytatott gazdasági együttműködés szempontjából is rendkívül meghatározóak. Ez az árt határok és a konfliktus mellett lehetetlen, éppen ezért a bizalmat kell helyreállítanunk, végét kell teremtenünk, és meg kell próbálni békés megoldásokat találni a még mindig megoldatlan konfliktusokra. Grúziában stabilizáló szerepet játszik be az Európai Unió, de ami nyeszteren túli területeket, a hegyi kabrakoktól, illetve intenzíven szerepet kell vállalnia. Azt gondolom, hogy ezekre az ügyekre az Európai Unió és Oroszország közötti párbeszéd keretében nagyon fontos összpontosítani. A világos Európai Uniós eh, tökéltségek nagyon fontosak a stabilizáció szempontjából. Növelnie kell tehát az Európai Uniónak a saját szerepét. Éppen átadom a szót kowal képviselő egy percre. pani ja nie podzielam stanowiska że wszystko w sprawie. elnök úr hölgyeim és uraim! Nem osztom azt a véleményt, hogy minden lehetőt megtettünk a keleti partnerség érdekében. Az a benyomásom, hogy Európa csak mellékesen kezeli ezt a partnerséget, ami a pénzügyi kínálatot illeti szintén, de természetesen meg tudom becsülni az elkötelezettségüket, hiszen nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy Varsóban ez a csúcs sikeres legyen. Ez nagy esély, tudjuk, hogy mit jelent ez a partnerséget a jövő fényében kell tekintenünk, nem a jelleg állapotában. Ez egy ajánlat a fiatalok számára, hogyha a gyermekeik felnőnek, hogyha megkezdik tanulmányaikat, akkor együtt kell velünk cselekedniük. Tehát szükség van egy keleti partnerségi egyetemre, valamint új perspektívákra, új pénzügyi perspektívákra, nemzedéki perspektívára. Az észak-afrikai térség példája ezt mutatja. A következő hozzászóló Gzsib képviselő úr másfél percre. Panie przewodniczący, to bardzo optymistyczne, co powiedziała pani, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit a főképviselő asszony mondott, az nagyon optimista volt. A keleti partnerség sikerülről szólt, ezt kívánom önöknek, Füle biztos úr és lengyel elnökség azt kívánjuk, hogy ne úgy járjunk el, mint ahogyan az Euronest legutolsó ülésén ez történt. Egyébként siker ez, hisz, hogy egyáltalán összeült a parlamenti közgyűlés, és megkezdte munkáját. Mit is várok a Varsói csúcs, csúcs találkozótól? egy egységes véleményt a keleti partnerség finanszírozását illetően. Remélem, hogy a régiók elnöksége mindent megtesz majd, hogy segítsen az ellenzéknek, és kiszabadítsa az ellenzékieket, különösen Timosenko asszonyt. A társulási megállapodást Moldáviával és Grúziával szintén meg kell kötnünk, ezen dolgoznunk kell, ezen kívül változásokat kell majd elérnünk, illetve segítenünk elérni ezen változásokat Fehér Oroszországban, együtt kell működnünk. Milyen ösztönzéseket adhatunk ezen partnerség keretében? Például vízumkönnyítéseket. Nincs vízumkötelezettség Oroszország irányában, de itt van a Schengeni ö, akadály az Európai Unió vonatkozásában és a keleti partnerség országai számára ez egy fontos téma. Ukrajna, Moldávia, együtt kell velük működnünk, és még valami infrastrukturális támogatásra is szükség van, ez nagyon fontos a civil társadalom fejlesztése szempontjából. Annákú képviselőasszony másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. A második eh, csúcsrálkozója a keleti partnerségnek, amire Vorsóban kerül sor, kitűnő lehetőség ahhoz, hogy egy sokkal erőteljesebb politikai üzenetet küldjünk az európai politikákról. És a jövőbeni megvalósítás szempontjából szintén meghatározó lesz ez a csúcs találkozó. Meg kell említenünk a szomszédsági politikát, és a bizottság dokumentuma válaszol egy olyan területre, amely mozgásban van. Vannak olyan területek, ahol nem valósultak meg a szükséges lépések. A politika előre mozdult, de nem mindig a jó irányban. Nem mindig mi voltunk a felelősek ezért, de következeteseknek kell lennünk, és támogatnunk kell a finanszírozást, hiszen eh, ez attól függ majd, hogy milyen mértékben sikerült előrelépniük ezeknek az országoknak. A civil társadalom szerepe is meghatározó, és az európai eh, demokráciáért alap létrehozása szintén üdvözlendő. Mind a fő megbízotthoz, mind a bizottsághoz szeretnék szólni, hogy szálljon időt ennek megvalósítására bizonyos alapok és eszközök még mindig nem kerültek megfelelően megvalósításra, és nem használták őket megfelelően, csak részben. Azt gondolom, ezeket fel kell használni, mielőtt ezt az alapot létrehozzuk. A bizottságnak eh, igenis nyomást kell gyakorolnia, és biztos vagyok abban, hogy ezzel eh, megfelelő irányba most mozdulunk el. Kukán képviselő urat kérem másfél percre varšavský samit Köszönöm szépen. A Varsói csúcstalálkozó kétségkvül az egyik legfontosabb rendezvénye a lengyel elnökségnek. Hiszek abban, hogy mérföldkő lesz ez a keleti szomszédsági partnereinkkel. Az Európai Unió célja az, hogy a globális politikákban szereplő legyen, de ennél még fontosabb az, hogy pozícióinkat definiáljuk stratégiai kérdésekben, és jelet kell küldenünk, jelzést kell küldenünk, hogy készek vagyunk kulcs szerepet betölteni ebben a térségben. Ha a keleti partnerség siker, azt szeretnénk, hogy sikeres legyen, akkor politikai partnerséget kell kialakítani, intenzívebbé kell tennünk a kapcsolatokat, intenzívebbé tenni a fellépést, és a csúcs találkozó lehetőséget biztosít a napirend meghatározásához a jövőbeni időszak szempontjából. Mindez pedig döntő jelentőségű. Egyébként elképzelhető az, hogy azok az országok, amelyek partnereink kell, hogy legyenek, opportunista hozzáállást tanúsítanak, és a demokrácia felé vezető úton megragadhat mindez. Éppen ezért reagálnunk kell a vízumliberalizációra, a demokratikus intézmények erősítésére, fontos a civil társadalom megerősítése, illetve a biztonság és a kereskedelmi kapcsolatok szintén rendkívül fontosak. Tehát az Európai Uniónak is közelebb kell kerülnie ezekhez az országokhoz. Biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz a, a Varsói csúcsalálkozó. Mikolásik úr, köszönöm szépen, másik percre. Tisztelt biztos, tisztelt főképviselő asszony, a Varsói csúcs találkozó reményt kelt, remélhetőleg felélesztjük a kapcsolatokat az EU és keleti partnerek között. A, a dinamikának azonban megfelelő struktúrát kell kölcsönözni. Együtt a hosszú távú stratégia kidolgozásával jó lenne, hogyha hatékonyabban valósítanánk meg. A keleti partnerség jó eszköz kell legyen, amely kölcsönös jó létet képvisel, kölcsönös érdekeken alapulva és tiszteletben tartva kötelezettségeinket. A Varsói találkozónak több világosabb célt kell megfogalmazni, amikor a társulási és szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk. Ki kell emelnünk az EU érdekeit is, hiszen el kell mélyíteni a demokratikus reformokat a szomszédban. És ha megnézzük például, hogy ez a szomszédos ország hogyan viseltett volt miniszterelnökével, Timosenko a kapcsolatban erről is el kell gondolkozni ki kell emelnünk a gazdasági, fejlesztési, energiaügyi kérdéseket. Az energia, energia biztonság nagyon fontosak. A környezetvédelmi kérdésekkel együtt. Nagyon sok érzékeny téma van, amelyet még meg kell oldani. Az egyik a Karabahi hegyi térség. Ezt az európai politikusok sokszor figyelmen kívül hagyják. A feszültség nő, másrésztről néhány eh, elvárásról Örményországgal kapcsolatban sem szabad elfeledkezni. Oroszország támogatja ezt. Bölcs megoldást kell találni. A eh, És az utolsó hozzászóló Tőkés úr. President, Vice President. Elnök, asszony, alelnök, Kök a keleti partnerségi csúcsalálkozó Valsóban szeptemberben kerül megrendezésre. A magyar elnökség idején a bővítés kiemelt fontosságú téma a lengyel elnökség esetében. Mind a ketten előkészítették a keleti partnerségi csúcsalálkozót, a magyar és a lengyel elnökség. Lengyel elnökségnek gratulálni szeretnék, hiszen ők indították útjára a keleti partnerséget Svédországgal. Egy volt szovjet blokk tagállamának tagjaként, Románia állampolgáraként szeretném elmondani, hogy szolidárisak vagyunk Horvátországgal a csatlakozás megelőzően. Lengyelország ugyanígy viseltetik Ukrajnával szemben, ahogy Magyarország Horvátországgal szemben. Meg vagyok arról győződve, hogy az Európai Unió, amely megosztott, egyesíthető a vasfüggöny túloldalán található országokkal, de csak ilyen szolidáris struktúrákkal, és így lehet csak megvalósítani a teljes integrációt. Tudjuk, hogy mi történik a szomszédságban, az egész unióra hatással van, tehát a szomszédsági politikánk nagyon fontos egy erősebb Európa szempontjából. A keleti partnerségi országok reformokat hajtanak végre annak érdekében, hogy közelebb kerüljönek az EU-hoz. További reformokat kérünk tőlük, és az emberi jogok tiszteletben tartását Fehér Oroszországtól és Ukrajnától. Egységesekkel maradjunk. Nagyon fontos a csúcsolálkozót arra felhasználni, hogy helyes politikai üzenetet küldjünk. Arról kell -e beszámolnunk, hogy mindent megkívánunk tenni a régióban. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalók következnek. Nagyon sokan kértek szót de sajnálatos módon csak öt percünk van, nem mindenkinek tudom megadni a szót. Egy perce Liszek úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő asszony, biztos úr. Lengyelként büszke vagyok arra, hogy mi rendezzük meg Varsóban a csúcs találkozót. Nem csupán Lengyelország, hanem az egész Európai Unió büszke lehet erre. Ez egy lépés a helyes irányban. Hat országnak kínálunk valamit, amelyek ebben a programban találhatóak. Tudjuk, hogy ezek az országok politikai stabilizációra, demokráciára és biztonságra várnak, és ebben segíthetünk nekik. Beszéltünk a gazdasági fejlődésről, bizonyosan jó dolog lenne, hogyha a társulási megállapodással kapcsolatos tárgyalások Ukrajnával még ebben az évben lezárulhatnának. Ez világos jelzés lenne, hogyha ezt a szabadkereskedelmi egyezményt Grúziával és Moldáviával el tudnánk mélyíteni. Szolkadi asszony, parancsoljon. Vážená pani predsedajúca, politika... Elnök asszony, a keleti partnerségi politika egy nagyon jó politika. Hat Um, keleti ország és az Európai Unió számára. Ez egy hosszú távú projekt, és az eredmények nem lesznek azonnal láthatóak, néhány évet kell erre várni. Az Európai Unió segítő kezet nyújt ezzel a keleti térség országai felé, annak érdekében, hogy ők javíthassák életkörülményeiket. Ma a délelőtti vitán beszéltünk az új európai kereskedelmi politikáról. A keleti partnerség és a szabadkereskedelmi megállapodások szintén erősítik ezt a térséget. Egy közös piac, a tőke, az áruk, a szolgáltatások és az emberek szabad áramlását segítheti. A gazdasági együttműködést szintén előmozdíthatja a vízumentesség, ennek hatása lesz a turizmusra, és erősíti a stabilitást Kelet-Európában. Köszönöm, Buszoly úr! Thank Ez egy nagyon különleges alkalom arra, hogy a keleti partnerség országai számára fellendítő erővel hathat a gazdaságra, ezen országok jólétere pozitív hatással lehet ez a kezdeményezés. A 2009-ben létrehozott program kezdeményezés tovább folytattandó. Örülök annak, hogy a lengyel elnökség ezt az aspektust kiemelten kezeli, ugyanakkor a végrehajtási rendelkezések konklúzióit is le kell vonni, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megfelelnek az országok, az érintett országok sajátosságainak a jövőben úgy kell kialakítani az intézkedéseket, hogy előnyösek legyenek az érintett állampolgárok számára. Nagyon fontos a demokratizálódás elmélyítése, megfelelő pénzforrásokat is garantálni kell. 2014 és 20 között több pénzre volna szükség. Köszönöm szépen, Pascal kolléga. Tisztelt biztos, Tisztelt elnök asszony, a Valsói csúcs találkozó olyan lehetőségkel, lelikével több együttműködés lehet létrehozni a volt szovjet tagköztárságokkal, amelyek része jönnek. Valsó példa lesz arra, hogy mit mind lehet, mi mindent lehet elérni demokratikus változások segítségével, hiszen Lengyelország is valamikor ugyanahoz a blokkhoz tartozott a vasfüggöny mögött. Az ukránok és fehér oroszok sokat küzdöttek, tettek a reformokért, mégis sok hiányossággal rendelkeznek. Ne feledkezzük, ne feledkezzük meg az emberekről. Valsóban egyértelmű üzenetet kell megfogalmaznunk számukra, hogy valóban lássák, hogy az ő helyük majd az Európai Unióban lesz. Annak ellenére, hogy milyen politikusok irányítják ezeket az országokat, vegyük figyelembe a polgárokat. Az országok embereivel való együttműködés. Köszönöm szépen!

utolsó hozzászólóként. Köszönöm szépen. Elnök asszony, bizonyos tagországok szkeptikusak Fehér Oroszországgal és kormányával kapcsolatban, illetve Ukrajnával kapcsolatban. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a lengyel elnökség a keleti partnerországokkal fontos, hogy elmélyítse a kapcsolatokat. Azt gondolom, hogy a Varsói találkozó és a civil társadalom szerepe erősítheti a jobb dinamikát az Európai Unió és a keleti partnerek között. Szeretnék utalni az integrációra. Elképzelhető az integráció a régiók bizottságán keresztül, Például szeptember 8-án Poznánban volt ez a rendezvény. Megszakítja az elnök az előadót. Köszönöm szépen. Most a főképviselő asszonyt szeretném megkérni arra, Catherine Asson asszonyt, hogy szóljon hozzá a vitához. Köszönöm, elnök asszony, gratulálni szeretnék megválasztásához. Tisztelt képviselők számos különböző ügyet vetettek fel, és azzal szeretném kezdeni, amit eh, Blok eh, kolléga vetett fel, éppen ezért ülök itt, és nem amott, eh, a két hely között megyek ide-oda, hogyha építenek nekem oda egy ülést középen, akkor szívesen ülök oldal is, de most itt kell ülnem. A legfontosabb kérdés, amit felvetettek a képviselők, arról szólt, hogy megvan-e az a politikai akarat, hogy befektessük mindazt az energiát és időt eh, a keleti partnerségbe, amire szükség van. Nagyon sok energiát fektettünk a déli partnereinkkel folytatott kapcsolatokba. És remélem, hogy mindaz, amit ezen a vitán mondtam, és ezekről a kérdésekről már e, beszéltünk a közös perspektíva szempontjából, és világos volt a válaszom, igen a válasz erre a kérdésre. A csúcs találkozó, amire Varsóban kerül sor, nagyon fontos, és köszönetet szeretnék mondani a lengyel elnökségnek azért a rengeteg munkáért, e, amit megtettek. Nagyon nagy köszönet jár nekik ezért, köszönöm összes erőfeszítéseiket. Az ő munkájuknak köszönhetően, az eltökéltségnek köszönhetően, uh, Stefán és az én részemről látható az, hogy az Európai Unió erőteljesen képviseli magát, és remélem, hogy ez a csúcs találkozó sikerre vezet. Nem értékelem alul azokat a kihívásokat, amikkel szembe kell néznünk. Ha megnézzük a hat partnerünket a keleti partnerségen belül, akkor minden egyes országgal folytatott kapcsolatainkban kihívások jelennek meg, és aggályok. Ezeket az aggályokat ezen az estén megemlítették a kollégák a befogyasztott konfliktusokat, az új potenciális konfliktusok kialakulásának esélyét, az értékeket, amelyeket eh, hangsúlyozunk és amelyekhez ragaszkodnunk kell az Európai Unión belül, de amelyeket azoktól is elvárunk, akikkel együttműködünk. Nagyon fontos eh, biztosítani azt, hogy ezeket megfelelően kezeljük. Ez fontos, hogy világos legyen és átlátható. Ez pedig átvezet egy másik témához, Júlia Timosánko esetéhez, erről is beszéltünk nagyon sokat. Az az ügy, amit felvetettünk, a BTK különböző szintű alkalmazása. Nem csak mi kritizáltuk ezt az ügyet, hanem független szakértők és sokan mások, és azt gondolom, hogy ezeket nagyon komolyan vegyék az érintettek. Én ezt felvetettem a párbeszédekben, és Stefán is. Hogyha a megfelelő bíráskodást nézzük, akkor nagyon fontos, hogy fair módon eh, valósuljanak meg a tárgyalások, eh, ugyanúgy fair módon, ahogy az Európai Unió működik. Én korábban igazságügyi miniszter voltam, éppen ezért nagyon jól tudom, hogy mennyire fontos ez a téma. Ez az Európai Unió fejlődésének is része, és nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk ezekhez az elvekhez és értékekhez. Folytatni folytatjuk a vitát a szabadkereskedelmi térségről, a társulási megállapodásokról, hiszen hiszünk abban, hogy a társulási megállapodások erőteljesebb garanciát jelentenek bizonyos kérdések esetében, amelyekről azt gondoljuk, hogy nagyon fontosak Ukrajnával kapcsolatban képviselők felhívták a vitát arra, hogy a megállapodásokat ratifikálni kell, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is biztosítsák azt a maguk részéről, hogy ők egyet tudnak érteni ezzel a rendszerrel. A civil társadalom eh, kérdését is felvetették a képviselők. 22 eh, millió eurót centunk erre az eszközre, a civil társadalmi eszközre, és nagyon fontos, hogy erősítsük a civil társadalmat, illetve a felelősségre vonás kérdését is előtérbe helyezzük eh, az átláthatóság jegyében, ami a demokrácia javaslatot illeti. Itt olyan javaslatokról van szó, amelyeket még nem tehetünk meg. Nem lehet megkétszerezni az eszközöket, És ezeket a kérdéseket felvetettük kelet és délpartnereinkkel kapcsolatban arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a folyamatokat ott erősíteni, hogyan tudjuk a fiatalokat és a politikai megerősítési folyamatot erősíteni. Fontos, hogy azok, akik támogatást szeretnének, ezt megkapják, de egyelőre még nem teljesítik azokat a kritériumokat, amelyekre szükség van. A csúcs találkozó kérdése is felmerült. Világos az időkeret, az Ukrajnával kialakított társadalmi megállapodás és a kereskedelmi megállapodásokhoz. Ukrajna és Grúzia kérdése is nagyon fontos, hogyha ezeken a területeken sikerül előrépni, akkor másútt is sikerülhet. A mobilitás kérdése meghatározó sok ország számára, és meg kell néznünk azt, hogy itt mit tehetünk az elkövetkezendő hónapokban, és sok minden fog ettől függeni. Fontos az együttműködés az energia és a közlekedési ágazat között is és természetesen a politikai egyetműködés és a párbeszéd is meghatározóak. Ha ezt az alkalmat meg tudjuk ragadni, és ezt a vezető erőt egyesíteni tudjuk az Európai Uniós keleti partnereink között, akkor ez erősíthetik kapcsolatainkat, és világosak lehetünk az eltökéltségeinket illetően is, illetve világosság kell tennünk azt, hogy mit várunk a másik féltől. Ezzel sikert érhetünk el, és ez új energiákkal láthatja el keleti partnereinket. Elnök asszony, köszöntet szeretnék mondani a lengyel elnökségnek, a magyar elnökségnek is az alapmunkához, a megalapozáshoz, és biztos vagyok abban, hogy a lengyel elnökség is sikeres lesz, illetve a Varsói csúcs találkozó is. Köszönöm szépen. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm, a alelnök asszony. Kedves kollégák, ha megengedik, egy rövid szünetet, kettő perces szünetet tartunk, mielőtt rátérünk a következő napi rendi pontra, amely a szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ emberi jogi tanácsában. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας παρακαλέσω να επιστρέψετε. Kedves kollégák, ha helyet foglalnának, kérem szépen, foglaljanak helyet. És akkor visszatérünk a vitára. A következő napi rendi pont